everybody. We will Üdvözlök mindenkit, folytassuk a napi rendünket. A 15. napi rendi pont következik. A második Schengeni információs rendszerre való áttérés, illetve migráció az egyesből a kettesbe. Carlos Coelho a jelentéstevő, először Coelho úrnak adom meg a szót, hogy a jelentés tervezetet bemutassa, aztán meghallgatjuk a bizottság véleményét, illetve, hogyha a ciprusi elnökség kikívánja ezt egészíteni, akkor természetesen őket is meghallgatjuk, és aztán megnyitjuk a vitát. Először is tehát Coelho úr a szó. Obrigado, Sr. Presidente. Já e, tivemos um debate na primeira troca de pontos de vista. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Eszmecserét folytattunk, és az első vitára is sor került. Közösségi megközelítést alkalmaztunk. És a kormányközi aspektus való visszatérés volt az egyik oka annak, hogy ki kellett alakítani a Schengeni kettes rendszert. Egyre világosabbá válik a jogi keret, a SIS 1-ről a SIS 2-re való áttérés kapcsán. Amint az első tagállam lezárja a rendszer migrációt, egyértelművé válik ez a jogi alap. Ez egy európai rendszer, és ezen, ebben egyetértünk. egy jogi rendszer, amely kiadásokkal jár, illetve közösségi társfinanszírozásra is lehetőség van olyan kiadások esetén, ahol a tagállamoknak a migráció költségeit is állniuk kell. Most már nehezebbé válik a helyzet a tagállamok számára, egyre nehezebb lesz az, hogy a hogy azt a költségvetési sort alkalmazzák, amelyet 2012-ig lehetett. És most itt van a közösségi megközelítés. Ez nagyon jó volt szerintem, szeretnék gratulálni az árnyék jelentéstevőknek, hiszen ez hozzájárultak ahhoz, hogy egy gyors eljárás keretében járhassunk el. A legutóbbi libeülésen ülésen első eszmecserére került sor ebben a témában, és az Európai Parlament tett konzultáltak az Európai Parlamenttel. Sem a politikai, sem a költségvetési vonzatai val nem voltak tisztában az emberek, és ez szerintem sajnálatos, ez, ez problémát jelent, pontosan ezért állítottam össze a jelentéstervezetet. Az is elképzelhető, hogy egy-két technikai változtatásra van szükség, illetve vannak olyan változások, amelyek fontosak és benne vannak a jelentésben. Egyrészt az adatokra gondolok, meg kell erősíteni a szabványokat, a standardokat, az adattárolásra, illetve annak mozgatására. Egy elég bonyolult, összetett folyamatról van szó, és hiszen a migráció nem egyszerű, az adat migráció, és megfelelő együttműködésre van szükség a jelenlegi, illetve azon jövőbeli hatóságok között, akik felelősek a adatkezelésért. Ezen kívül megfelelő minőségű adatokra van szükség. Olyan adatokra, amelyeket a SIS-2 keretében lehet használni. Először is vannak ugye kényes, érzékenyebb jellegű adatok, és itt hibákat lehet elkövetni, hogyha hibát követünk el, akkor ez valós problémákhoz, vezethet. Például, hogyha valakit letartóztatnak ártatlanul, vagy pedig a Schengeni keretben gyanúsítják, a Schengeni rendszeren belül gyanúsítják valamivel helytelenül. Az adat átadás, az adat transfer, illetve migráció olyan kérdés, amelyet nagyon alaposan fontolóra kell venni, és pontosan kell eljárni. Azok az adatok, amelyek nem kerülnek át a SIS-2-be, azokra oda kell figyelni, hiszen hiszen rendelkezésre állnak ezek az adatok, földgyűlnek, és a migráció után is valahol megtalálhatóak. A SIS-2 létfontosságú rendszer, ahhoz, hogy megfelelő keretet hozzunk létre, és valóban az a kormányközi rendszerektől, a pusztán kormányközi rendszerektől elmozdulhassunk, és minőségi személyes adatokat lehessen tárolni. A SZISZ 2 minél hamarabb létre kellene hozni, meg kellene valósítani, és ebből az okból kifolyólag azt kérem önöktől, hogy próbálják megtartani ezt az időkeretet, amelyet bemutattam. Elnök, köszönöm szépen, és még mielőtt megadnám a szót a képviselőknek, lehet, hogy a bizottság és az elnökség is szeretne egy-két szót szólni, azt javaslom, hogy a bizottság részéről a jelenlevő úrnak adjuk meg a szót. Uh, Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Először is uh, Coelho úr hatalmas munkát végzett a jelentéssel kapcsolatban. Szeretnék köszöntet mondani a bizottság nevében a konstruktív uh, hozzáállásért, és a sok munkáért. A második köszönetem és elismerésem a szakbizottságé, hiszen a szakbizottság megértette, hogy mennyire sürgős ez a javaslat, és miért volt fontos, hogy ez a lehető legsimábban átmenjen, és biztosítani lehessen a migrációs folyamat alapjait, ami két-három hónapon belül el kell, hogy kezdődjön. Ezért jogbiztonságot kell garantálni a folyamathoz a bizottság ezért nagy-nagy köszönetet mond Coelho úrnak és a szakbizottságnak is azért a módért, ahogy felgyorsították ezt a témát. Néhány konkrét megjegyzésem van a jelentéssel kapcsolatban, és említenék olyan témákat is, amelyekről szólt Coelho úr is. Az adatgyűjtés, ez teljes mértékben megegyezik azzal, amit Malmström biztos asszony szinte minden tanácsülésen fölvett a miniszterek előtt. Nagyon fontos, hogy a, az adatföldolgolás komolyan kell venni, a lehető leginkább a tényleges bevándorlás előtt megtörténjen az adatok földolgozása, azért, hogy így fogalmazok, csak tiszta és korrekt adat kerülhessen be a SZIS-2-be. Mi a 15 hónapon keresztül teszteltük a rendszert, azért, hogy biztosítsuk, hogy csak a korrekt adatok kerülnek át az egyik rendszerből a másikba. Adatvédelmi téma és a felügyeleti eljárás a bevándorlási folyamat során teljes mértékben egyetértek és egyetértünk a jelentésben javasolt a komplex eljárásról van szó. A felügyelet az LDPS e és a nemzeti hatóság között megosztott, Fontos, hogy ki mit tesz, fontos, hogy mindenki a saját feladatait lássa el, és üdvözöljük, hogy hangsúlyozzák, hogy megfelelő intézkedésekkel, hogy kísérjük a folyamatot. Beszámolásra, tájékoztatásra vonatkozó témákkal kapcsolatban, a parlament tájékoztatásával kapcsolatban, bevándorlási témában itt is ez egy az átláthatóságnak a minimum feltétele, komolyan vesszük ezt a kérdést, és természetesen, ahogy a migrációs folyamat lezárul, a bizottság tájékoztatni kívánja a parlamentet a folyamat eredményeiről. Még egy szót szólnék a végső dátumról. Az egyetlen ok, amiért a bizottság még nem írta be a dátumot a szövegbe, az nem az, mert nem kívánnánk teljesíteni a működésbe lépésnek a dátumát, hanem lehetőséget akartunk biztosítani a tagállamoknak, hogy vizsgálják a szöveg és a kontextus változását a jogalap alapján pontosításra fog kerülni a végrehajtási időpont az eszköz számára. Coelho úr és a szakbizottság számára fontos a dátum meghatározása, ezt tudomásul veszük, és meglátjuk, hogy hogyan alakul a vita erről a témáról a tanácsban. Köszönöm szépen! Ha kérdések vannak a bizottsághoz, természetesen szívesen adok ezekre választ. Köszönöm, elnök úr! Szeretném elmondani, hogy az elnökség nagyra értékeli az előadó által végzett munkát és a szakbizottság munkáját és a tanács is elkötelezett amellett, hogy minél gyorsabb véglegesítésre kerüljön ez a dosszié. Köszönöm. Akkor a hozzászólások, Latford asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is egyetértek a bizottság képviselővel. Coelho úr még mindig nagyon jó munkát végzett. A Schengeni témák jó kezekben vannak és teljes mértékben egyetértek a magyarázó szöveg következtetésével is, hogy nagyon fontos a SZISZ 2 mint eszköz a Schengeni övezet biztosításához megfelelő működtetéséhez, és különösen az adatvédelem szempontjából és az alapjogok védelme szempontjából, és a leghamarabb be kell vezetni a SZISZ 2-t. gyorsan kell eljárnunk ezzel a témával. Nagyon sokáig vártunk, és jövő év januárjára, hogyha kész a rendszer, az nem lesz túl korai. Remélem, hogy az új rendszer értékelése be fogja bizonyítani, hogy megérte a sok munkát ez a rendszer, és további módosításra a jövőben már nem lesz szükség. Koelho úrral egyetértek abban, hogy a jogalap, ami konszultációt tartalmaz, ezt nem igazán fogadhatjuk el, hiszen ha csak konszultációs jogunk van egy olyan témában, ami teljesen egyetemű indokok alapján politikailag fontos, fontos a költségvetési hatásai és adatvédelmi aspektusai is vannak. Főleg az adatvédelmi téma az, ami miatt nem fogadhatjuk el a tanácsadói szerepet, tanácskozási szerepet. Ez olyan, mint az együttdöntési időszak előtti korai időszakba visszalépnénk. Örülök annak, hogy Coelho úr sok EDPS témát átvett, például az ellenőrzés, adatvédelmi intézkedések, amelyeket a tagállamok korábban, illetve a migrációt követően kell bevezetniük, ez a 7-es és a 11-es pont, ezek nagyon fontosak, és örülök annak is, hogy hangsúlyozza, hogy azok az adatok, amelyek nem kerülnek át a SIS-1-ből a SIS-2-be, ezeket az adatokat meg kell semmisíteni, és nagyon fontos, hogy tiszta, korrekt információ kerüljenek csak be az új rendszerbe. Egyetértek az előadó javaslatával, ami biztosítja az adatok minőségét, nagyon helyesen aláhúzza és hangsúlyozza ezt a témát, hiszen a hibák következménye a személyek számára nagyon komoly lehet. nem fogalmaz egyértelműen az adattárolásra vonatkozóan a javaslat. Az 55-es cikk azt mondja, hogy egy és három év között, de a tagállamok ezt meghosszabbíthatják gyakorlatilag végtelenül, ez a 15 per 6-osban szerepel, monitorozási eljárások tekintetében, amelyek már folynak. Ezek a, lehetnek már monitorozási folyamatok folyamatban. Nem tudom, hogy ez pontosan mire vonatkozik. Szerintem jogbiztonság érdekében itt pontosításra lenne szükség. Nem tudom, hogy a, az előadónak mi a véleménye ezzel kapcsolatban. Nagyon jó munkát végzett az előadó, nem igazán akarok sok módosító indítványt benyújtani, de konkrétan ez a téma azért érdekelne. Végül ebben a szakbizottságban a hosszasan szenvedő kollégám nagyon jól tudja, próbáltam a hazámban is, hazámat is bevenni, amennyire csak lehet a rendszerbe. Az előadó mindig a segítségünkre volt ebben a témában, hiszen az Egyesült Királyság, most Írországról nem beszélek, de azért zárójelben értjük ide, értjük ide Írországot is. Tehát Egyesült Királyság és Írországnak lehetősége van a az opt-inre, a belépésre, az hisz egybe, viszont a jogalap az nehézséget okoz a tanácsi keretek között. A Koreper felkérte a bizottságot, hogy külön javaslatot készítsen a nem Schengeni országok számára, hogy csatlakozzanak nem tudom, hogy van-e bármilyen ütemterv erre vonatkozóan, hogy ez a javaslat mikor fog ténylegesen elkészülni, és hogy a parlament ugyanolyan gyorsan tud-e majd azzal a javaslattal is foglalkozni, mint ezzel az alapjavaslattal. Az elválasztása a két eszköznek remélem, hogy nem lassítja le a folyamatot és azt a lehetőséget, hogy az Egyesült Királyság csatlakozzon a SIS 2-höz. Remélem, hogy ezt meg fogják erősíteni a bizottság részéről ezt a lehetőséget, Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, Átfatasszony. asszony. úr. Președinte, aș dori și eu să-l felicit încă o dată pe drumul cu... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni Koél úrnak ezért a jelentésért, illetve a javasolt módosító javaslatok segítségével a legfontosabb aspektusokra mutatott rá, először is az adatvédelemre, amely a nemzeti hatóságok feladata. Ezen kívül nagyon fontosnak tűnik számomra az, hogy egyszer mindenkorra bevezessünk egy olyan dátumot, amely de amely dátum alkalmával, illetve addigra az adatokat át lehet vezetni a SZISZ 1-ből a SZISZ 2-be. Ez további motivációt adhat a bizottságnak, hogy felgyorsítsa ezt az eljárást, illetve meggyőződhetünk ezáltal arról, hogy végül is lezajlik ez a transfer. Ezen kívül egyetértek azzal, hogy az adatbázist át kell vizsgálni, illetve úgymond meg kell tisztítani, mielőtt az adatok átkerülnek a SIS-1-ből a SIS-2-be. Ahogyan már elhangzott, nem lehetünk biztosak abban, hogy az adatok integritása megmarad, ez pedig rendkívül fontos kérdés az adatvédelem szempontjából. tehát nem tudjuk, hogy, hogy esetleg milyen adatok kerülhetnek megsemmisítésre, illetve milyen hibák vannak. Ezen kívül nagyon fontos, hogy a hatóságok megfelelően járjanak el azok a hatóságok, amelyek felelősek az adatvédelemért. minden tagállam részt vehet ebben a folyamatban, és úgy gondolom, hogy fontos lenne, hogy egy preambulum bekezdésben elmondjuk, hogy Románia, illetve Bulgária milyen státusszal rendelkezik, hiszen ezek azok az államok, ezek azok az országok, amelyek nincsenek benne eddig a szövegben. a 365 per 2010-es döntés értelmében ezek az országok is részt vehetnek ebben a folyamatban, tehát most egy, egy nem egyértelmű Románia és Bulgária helyzete, státusza, és ezt mindenképpen tisztázni kell. Köszönöm szépen, ez szinte egy végtelen történet, miután már 2006-ban elkezdtük a Schengen 2-es rendszernek a kialakítását, és kihasználni a rendszer adta többletértéket. Hát úgy tűnik, hogy mindezek után a Schengen megvalósíthatatlan, úgyhogy Coelho úrnak ezért is külön köszönet jár, mert hogy az évek során ilyen mértékben, a szükséges mértékben eh, nyomást gyakorolt, és végre kiindulhatunk abból, hogy 2013-ban az adatok migrációja, összevezetése az megtörténik. Legalábbis ebben reménykedek. De hát addig is vannak bizonyos nyitott pontok, amiket el kell intézni, és ez, ami számomra fontos, különben ez a végtelen történet 2013 után is hasonlóan fog folytatódni, mint ahogy az az elmúlt évben történt. Úgyhogy eh, amit Coelho úr nyitott kérdéseként azonosított, ezeket mindenképpen nyomatékosan kiemelném. Az a fontos, hogy a rögzített és átadandó adatoknak a standardjai, szabványait, azokat rögzítsük, különben az adatmigráció után adatvédelmi nehézségekkel fogunk szembenézni, és véleményem szerint szükséges, illetőleg egész egyszerűen előfeltétele a munkának az, hogy egy tisztítást végezzünk az adatállományokon belül. Ugye nyilvánvalóan rögzíteni kell a haték, hatóságoknak a különböző hatáskörét is, különben megint csak a e, előző évekkel ezelőtti problémákkal kell, hogy szembenézünk, és azt is rögzíteni kell, hogy az adatmigrációs folyamatot ki felügyeli, ki gondozza annak érdekében, hogy e, lyuk, lyukmentes vagy hiányokmentes adatátadásra kerüljön sor, és utána az adatokat megfelelően fel lehessen használni. Én meg kell mondjam, hogy szkeptikus vagyok ezen a ponton, eh, amikor ugye arról van szó, hogy a tagállamokat is be kell vonni, eh, és ők maguk határozzák meg az adatmigráció számukra eh, lehetséges időpontját. Jó lenne, hogyha a tagállamokkal már időben is ki lehetne tárgyalni azt, hogy milyen ö, folyamatok során, milyen sorrendben adjuk át az adatokat, és mi lenne az a végleges időpont, ameddig az adatok átadásának meg kell történnie, hogy aztán végül egy ténylegesen rögzített konkrét időpontban a Schengeni információs rendszernek a kettes verziója mindenhol az Európai Unióban, mint egy európai biztonsági védelmi ellenőrzési eszköz felállhasson. Tehát megvannak a konkrét javaslatok, de ezeket mindenképpen bővíteni kell még. Eh, ebbe az irányba dolgozik egyébként a bizottság is, és nagyon is el tudom képzelni, hogy ebben a kérdésben értékes munkát fog végezni, hogyha megkísérli a ez irányú törekvéseknek a koordinációját, eh, és a tagállamok egy tényleg ellenőrzött adatátadást egy kívánatos és tényleg meghatározandó időpontig lefolytatnak, és utána Hogyha ez sikerül, akkor tényleg jogosak azok eh, a remények, hogy a végtelen történetből egy végleges történet lesz 2013-ban. Köszönöm, Ernst asszony. Köszönöm szépen. Ahogy önök is tudják, Schengen tekintetében gyakorlatilag itt két szív dobog egy melkasban ugyanis nagyon sokszor nem hallgatnak meg minket, hogyha határvédelemről van szó, és akkor ez számunkra egy fontos. Ugyanakkor, hogyha adatvédelemről és a Schengeni kettes rendszerről van szó, akkor az már kicsikét gyanúsabb számunkra. Számunkra alapvetően egy probléma van az adatokkal kapcsolatosan, nevezetesen a valós helytálló és a nem helytálló adatoknak az összekeveredése, ami Németországban is nagy probléma egyébként. Ezt csak úgy bevezetőképpen mondanám. Hogyha megnézem a jelentést, akkor szeretném azt megjegyezni, hogy nagyon tetszik benne, hogy Coelho úr az adatvédelemnek a szempontját még egyszer hangsúlyosan kiemelte, ahol ugyanakkor problémát látok. A közvetlen adatmigrációnál, ami ugye a SIS 1-esből a 2-es rendszerben való adattranszfert illeti, itt világossá kell tenni, hogy mely információkat transferáljuk. Ténylegesen, ténylegesen szükség van-e valamennyi információra? Tehát az adatok értékelése is megtörténik-e az adatátadás folyamán? Hogy hogyan tudjuk megakadályozni azt, hogy nem helytálló adatok is átkerüljenek, itt aztán persze fölmerül a sokszor emlegetett hatósági kérdés, nyilvánvalóan ezt is tematizálni kell, ha ezt elmulasztjuk akkor úgy gondolom, hogy az önkényes folyamatoknak adunk teret. Azt is el tudom képzelni, hogy az adatvédelmi biztosnak is fontos szerepe lehet ebben, de nyilvánvalóan nem elegendő, hogyha európai szinten kezeljük ezeket a kérdéseket, hanem tényleg meg kell nézni, mit csinálnak a tagállamok. Amit egyébként egyáltalán nem tudok elfogadni, az az, hogy az Európai Parlament konzultatív joggal vehet részt a dologban. Ez nem elég tekintettel arra, hogy a költségvetést is terheli ez a téma, és a költségvetés az ugye nem növekszik, ezért a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos vitában is ezt meg kell nézni, és éppen ezért fontosnak tartom, hogy ebben a kérdésben igazán súlyunk legyen, és nem egyszerűen csak meghallgassanak minket egy olyan kérdésben, ami nagyon is a közösségi jog tárgykörébe tartozik. Danke. The next speaker is... Köszönöm. Danoka asszony a következő. Yes, thank you, Chair. Very shortly. Köszönöm, elnök asszony, rövid leszek. Szinte minden elhangzott már a kollégák részéről. A frakciónk természetesen szintén köszönetet mond Coelho úrnak a kiváló munkáért. Teljes mértékben támogatjuk az összes adatvédelmi módosító indítványt. az adatok törlését, a határidőt az adattárolásra vonatkozóan. Ez rendben van, teljesen egyetértünk ezekkel a kérdésekkel. Támogatjuk továbbá Koelho urat a határidők újbali beírására vonatkozóan a 6-os preambulum pontban és a 21-es cikkben erre van szükség. Annak ellenére, hogy a bizottság korábbra ígéri ezt. Csatlakoznék a bolgár és románhoz témához is, amit a Buzák kolléga említett. Ebben a témában nem vagyok teljes mértékben illetékes, és nem tudom, hogy ez hogy történhet meg, hogyan lehet a két tagállamot említeni ebben a dossziéban de talán az előadó választ tud erre adni. Köszönöm. Köszönöm. Mivel a bizottsághoz intéztek kérdéseket, ezért a bizottságnak újra megadom a szót, és utána kapja meg a szót az előadó. Köszönöm, elnök asszony, és szeretnék köszönetet mondani a hozzászólásokért, hiszen fontos témákat, aspektusokat tartalmaztak, és témák, bizonyos témákat tisztázni kell. Az kétségtelen, hogy mi a lényege ennek a szövegnek, ennek a dokumentumnak, és mit old meg. A adatárolási és monitorozási időszak, ez volt az első kérdés. A 15-ös cikkben a jogalap átvétele szerepel, és a monitorozási időszak az adatvédelemhez csatlakozik. Ezért a monitorozás azt jelenti, hogy az auditing időre kerül be a rendszerbe az adat olyan időszakra, amire az audit intézménynek szüksége van. Hogy a szöveg felosztása az Egyesült Királyság és Írország helyzete miatt, ezt inkább a tanács főtitkárára hagynám, hogy erre a kérdésre reagáljon, hiszen a kezdeményezés a tanástól érkezett. Sok kérdés és sok megjegyzés hangzott el az adatok minőségére vonatkozóan és az adatbeviteli, adat átviteli standardokra vonatkozóan, a SIS 1 SIS 2 közti adat átvitelre vonatkozóan. Néhány dolgot szeretnék azért tisztázni ezzel kapcsolatban. Először is a, az adatbeviteli felelősség megmarad, ugyanaz, mint a SIS 1-nél volt, tagállamok a felelősek, a SIS 2-nél ez egyáltalán nem változik meg. A SIS 2 jogi kerete olyan hozzáadott értéket tartalmaz, hogy az jogalap nagyon szigorú és nagyon egyetemű szabályokat tartalmaz az adatbevitelre, adattörlésre, adatfrissítésre vonatkozóan. Ezek a szabályok érvényesek maradnak. Ez a jogi eszköz ezt nem változtatja meg, ezek a szabályok ugyanúgy érvényesek lesznek. Gyakorlati szinten a bizottság tagállami szakértőkkel dolgozott együtt a Szirén irodákban azért, hogy a Szirén irodák kézikönyvét frissítsük, számukra is egyértelmű standardokat, szabályokat kell felállítani az információcsere minőségére vonatkozóan. Ezek a standardok és szabályok egy célt szolgálnak. Azt kell garantálni, hogy csak a jogalap szerinti szabályokat tiszteletben tartó adatok kerülhessenek be a rendszerbe. Az adatfrissítés, adattörlés, adattovábbítás is a szabályok szerint kell, hogy történjen. Milyen adatok kerülnek át az egyik rendszerből a másikba? Itt eh, megint a jogalapad választ arra, hogy ez hogy fog történni. A SIS-2 átveszi a központi SIS-1 adatbázist, és eh, a két rendszer közötti változás pedig nagyon szigorú eh, adatkövető szabályok alapján a form, az előre meghatározott formátumnak nem megfelelő adatok nem fognak átkerülni. Vagyis új adat nem kerül be a rendszerbe, minden meglévő adatok átkerül, átkerül amelyik adat nem felel meg a formátumnak, azt leblokkolja az átalakító. Természetesen az auditálás és a felügyelet, amit az LDPS e végez, az átviteli időszakot követően. Ezeknek is az a célja, hogy a folyamat integritása megmaradjon. Románia, Bulgária két szakbizottsági tag említette ezt a kérdést. Az első vitán néhány hét ezelőtt elhangzott a válasz. Románia és Bulgária nem teljes jogú tagja a Schengeni övezetnek, úgyhogy migrációs folyamatnak nem lesznek részesei. Intenzíven részt vettek az összes tesztelő lépésben, úgyhogy technikailag készen állnak arra, hogy a SZISZ-2 részesei legyenek. De a teljes csatlakozása a SZISZ-2-höz akkor fog bekövetkezni, amikor csatlakozni fognak a Schengen jövezethez. A folyamat még függőben van, ahogy tudják a tanácsban. Köszönöm. Köszönöm. A tanács szeretne még valamit ehhez hozzátenni? Ha nem? Igen, vagy nem? Ha nem, akkor az előadóhoz fordulok. Köszönöm, elnök asszony. Az elnökség nevében szeretnék néhány szót szólni. A tanács jogi szolgálata kérte a javaslat felosztását azért, hogy pontosítani és tisztázni lehessen az Egyesült Királyság és Írország részvételét a migrációs eszközben. A felosztás nem azért történt, hogy a javaslat lényege változzon, hanem hogy a javaslat formája változzon. Hogy a két ország részvételére vonatkozó részletinformációk szerepelhessenek a szövegekben. Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a javaslat felosztása miatt új konzultációra kell -e sor kerüljön a parlamenttel, amikor ez történt, akkor végig gondoltuk ezt a kérdést, és az volt a következtetésünk, hogy mivel lényegi módosítás a javaslata kapcsolatban nem következik be, csak formai módosításról van szó azért, hogy pontosítsuk ennek a két tagállamnak a részvételét, ezért hivatalos újbali konszultációra nincs szükség az Európai Parlamenttel, az Európai Bíróság esetjoga alapján. Mindezt előre bocsátva, mivel értjük, hogy ez egy nagyon fontos kérdés az Európai Parlament számára, és lehetőséget szeretne kapni a parlament, hogy mindkét eszközt a fölosztás után is láthassa. Bár ahogy mondtam, semmilyen lényegű módosítás nincs, egyszerűen copy-paste-ről van szó. Pontosítva azt, hogy ez a két ország más módon vesz részt a rendszerben. A tanács szándéka az, hogy egy levelet küld az Európai Parlamentnek mellékelve a két szöveget a javaslat felosztását követően, és így a parlamentnek lehetősége lesz arra, hogy megvizsgálja mind a két eszközt, és figyelembe vegye a végső vélemény kialakítása során. Köszönöm. Kovágyó úr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer aos colegas Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a képviselőknek a támogatásért és a kedves javaslatokért. Aztán szeretnék három kérdésre reagálni. Peredis Pirker kolléga kérdését illetően el kell, hogy mondjam, hogy egyet értek azzal, amit elmondott a SZIS-2-es rendszer alkalmazhatóságával, alkalmazásával kapcsolatban. Éppen ezért a jelentésemben azt javasolom, hogy egy hónapot irányozzunk elő arra határidőként, hogy valamennyi tagállam átálljon a kettes verzióra. Hogy most aztán ezt a határidőt eh, nyitva hagyjuk, vagy esetleg nem tűzünk ki egy konkrét dátumot, nyilvánvalóan ez, ez nem szolgálná a hatékonyságot és a gyorsaságot. Hiszen a parlament végső soron azt szeretné, hogy a SZISZ 2 rendszer minél hamarabb elindulhasson. Enciu kolléga kérdését illetően pedig Mindenképpen részleteiben szeretnék foglalkozni a, román és bolgár helyzettel kapcsolatos kérdésével, és nagyon remélem, hogy ebben ön, illetve más kollégák segítenek majd a megfelelő megfogalmazás megtalálásában. Egy további pont, ami elhangzott, és amivel a tanács is egyébként foglalkozott. Elnök asszony, tekintettel arra, hogy a tanácsi döntéssel kapcsolatban nincsen hivatalos információnk, már ami itt a felosztást illeti, a State Watch-on keresztül ugyan kaptunk információkat, de hivatalosan a tanács felől nem. Ez elítélendő. Egyszerűen arról van az, hogy a tanács nem tartja tiszteletben kellőképpen a parlamentet. Ez nem csak a illem kérdése, hanem a, egyszerűen a szerződések betartásának a kérdése. A parlamentnek e, sajnos csak arra van lehetőség, hogy kerülő utakon találkozzon és szerezzen információt a tanácsnak a határozatairól. Gyakorlatilag itt a szerződések rendelkezéseit tiporják lábbal. Nem tudom, hogy mi a helyzet ezzel a felosztással. State Watch szerint ezzel kapcsolatban vannak megfontolások. Ha a parlamentet hivatalosan tájékoztatnák erről, akkor a parlamenti szolgálatok bevonásával megvizsgálhatnánk, hogy megfelelő-e ez a módosítás. Tehát én az irán támasztanék igényt, hogy kapjunk hivatalos, formális támaszt, tá, tájékoztatást a dolgok állásáról, a tanácstól ezen a ponton én most még nem kívánok azzal kapcsolatban nyilatkozni, hogy formális egyeztetésre szükség van-e a tanács és a parlament között, de mindenképpen folytatni kellene a párbeszédet. Azok az okok, amiket megadtam, és amiket a tanácsnak is a legfontosabb oknak kell tekintenie, az az, hogy itt a 2012 utáni pénzforrások adatokhoz való tagállami hozzáférésről van szó. Ebből kell, hogy a tagállamok fedezzék az adatmigrációval kapcsolatos költségeket. Remélem, hogy az eddigi dolgoknak nem az lesz a következménye, hogy a tagállamok nem juthatnak hozzá az ehhez szükséges pénzügyi forrásokhoz. Mindenkitől azt várnám el, az árnyék előadókat is beleértve, hogy a parlamentben gyorsítsuk föl a munkát. Nem várhatunk addig, amíg más intézményekben felmerül az, hogy ők a saját kezükbe veszik a folyamat irányítását. Úgyhogy ezzel kellene folytatnunk a munkát. That's very clear. Now I... Köszönöm szépen, ez egyértelmű. Most pedig elmondanám, hogy szeptember 24-en módosítók benyújtásának határideje déli 12 óra, és a szakbizottságban október 11-én fogunk szavazni. Köszönöm szépen. Most pedig nézzük a 16-os napi rendi pont következik. A migránsok integrációja, ennek hatása a munkaerőpiacra és a szociális biztonsági rendszerek koordinációjának külső dimenzió. A Filip Része a jelentéstevő. A Foglalkoztatási és Szociális Ügyi Bizottság saját kezdeményezésű jelentést készít ebben a témában. A mi szakbizottságunk ebbe az 50. szabály alapján kapcsolódik, és ma egy rövid bemutatót fogunk meghallgatni az európai ágendáról, ágenda témájában a harmadik országbeli állampolgárok integrációja a téma. Először a bizottságot hallgatjuk meg, aztán Krész urat, a jelentéstevőt, majd pedig megnyitjuk a vitát, hogyha valaki elkívánja mondani a véleményét. Tehát először is a bizottságnak adom meg a szót. Thank you very much, uh, madam. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Először is köszönettel tartozom az, hogy az Európai Parlament foglalkozik az integráció kérdésével, hiszen nagyon gyakran beszélünk erről a tanácsban, illetve a tagállamokkal, de az integráció témáját bizony meg kell tárgyalni az Európai Parlamentben, tehát a bizottság várja ezt a jelentést. A harmadik ország beliek beli állampolgárok integrációja nemzeti kompetencia. Az integrációs folyamat gyakorlatilag helyi, illetve regionális szinten zajlik, másrészt azonban az Európai Unió támogatást nyújthat a tagállamoknak az integrációs politika megvalósításában, hiszen ez a gazdasági fejlődést, illetve a szociális kohéziót erősíti, fellendíthet, és így növekedéshez is vezet. Ez rendkívül fontos a jelenlegi helyzetben. Az új jogi alap is ezt erősíti meg, amelyet a Lisszaboni szerződés vezetett be, amely kizárja a harmonizációt, de ösztönzőket irányoz elő, illetve támogatási intézkedéseket az Európai Parlament, illetve a tanács fellépései által. Ebben a kontextusban 2011-ben az Európai Bizottság benyújtotta az integrációs európai ágendát, amely rámutat a kihívásokra, illetve bizonyos területeken fellépéseket javasol. Például a migránsokat segíteni kíván abban, hogy részt vehessenek a befogadó társadalomban, a nyelv elsajátítása által, illetve a hovatartozás megerősítése által. Konkrét javaslatok születtek, például a migránsok integrációs folyamatát elősegítő nyelvi kurzusokat kell létrehozni, illetve emellett meg kell őrizni a sokszínűséget. Ezen kívül a diplomák és minősítések elfogadását és illetve átültetését segíteni kell, és így a munkaerőpiacra való bejutásukat a e, migránsoknak. Így a migránsok hozzájárulhatnak a saját jövőjük pozitív kialakításához, illetve a befogadó országéhoz is. Az ágenda a helyi fellépésekre összpontosít, hiszen az integráció helyi szinten dől el, ezért egy alulról fölfelé kialakított megközelítést szeretnénk alkalmazni, és hangsúlyozzuk a régiók, illetve a helyi szintű felépések szerepét. Ahogyan elmondtam korábban, az integrációs politika alapvetően tagállami kompetencia, mégis az Európai Unió jó pár eszközzel támogatja ezt a politikát. Például a legális migráció keretében egy közös jogi keretet hozhat létre az Európai Unió, nem csak az egyes tagállamba, illetve az Európai Unióba való belépés és tartózkodás témájában, hanem az integráció témájában is. Jogokat, közös jog, jogok felsorolására is sor kerülhet, illetve beszéltünk itt különböző engedélyekről, valamint az idénymunkások jogairól. Más fellépési területeket sem szabad figyelmen kívül hagyni, például a diszkriminációmentesség, a foglalkoztatás, a szociális befogadással kapcsolatos politikák, a, a finanszírozás többek között, illetve nagyon fontosnak tartjuk, hogy az integráció témájával széles körbe foglalkozunk, gondolok itt a származási országra is, azáltal, hogy információt szolgáltatnak azoknak a migránsoknak, akik szeretnének belépni az Európai Unióba, arra vonatkozóan, hogy hogyan kaphatnak vízumot, illetve belépési és tartózkodási és munkavállalási engedélyt. Ezen kívül egy monitorozási, illetve nyomonkövetési rendszert adhat az Európai Unió az integrációs politika számára, négy területet, a foglalkoztatás, az oktatás, a szociális befogadás, illetve az aktív állampolgárság területeit neveztük meg. Tudjuk, hogy a migránsok nagyon nehéz helyzetben vannak a foglalkoztatás, illetve a szociális befogadás témájában. És Tudjuk, hogy hátrányos helyzetben kerülhetnek például az iskolából való kimaradás, a szegénység, illetve más mutatók terén. Kézikönyveket hoztunk, hozunk létre, amelyeket nagyon hasznosnak tartunk, és a legjobb gyakorlat cseréjére is lehetőséget nyújt ez. Referenciapontokat szeretnénk létrehozni három területen, nyelvi kurzusok, illetve bevezető kurzusok, ez az első. A második a társadalom elkötelezettsége, illetve a közösségi életben való aktív részvétel a harmadik. Természetesen a 825 millió eurós költségvetés ebben jelentős szerepet vállal, Mintegy 46 projektet finanszíroztunk az adott időszakban a közösségen belül, de természetesen a nemzeti programokat is, és a bizottság a helyi dimenziót szeretnék kiemelni, erre szeretne összpontosítani ebben a témában, a migránsok témájában, illetve egy új weboldalt is létrehoztunk az integrációval kapcsolatban, amely a legjobb gyakorlatot osztja meg, és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal együtt a bizottság évente kétszer egy platformot hoz létre, amely keretében a civil társadalommal konzultációt fogla, folytatunk, és a Libe szakbizottságot is meghívtuk erre. Október 16-17-én lesz a következő ilyen ülés. Ekkor az Európai Uniós növekedéshez való hozzájárulásukat vizsgáljuk a migránsoknak, és nem szabad elfeledkezni arról, hogy mintegy 22 millió migráns van az Európai Unióban, akik nagyon fontos készségekkel rendelkeznek, és fontos, hogy ők is munkát találjanak. Uh, Mrs. Schmidt and uh, Mr. Claes. Claes úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy elhangzott, a bizottság ténylegesen kezdeményezte azt, hogy, illetőleg a Foglalkoztatási Bizottság kezdeményezte azt, hogy a munkaerőpiacról és a migránsokról szóló jelentést készítsünk, nekünk pedig az a feladatunk, hogy véleményt fogalmazzunk meg voltam egy tárgyaláson, ahol a két szakbizottságnak a titkársága beszélt arról, hogy mely elemek tartoznak mely bizottságnak a hatáskörébe, tehát a Empölő, illetve a Libe szakbizottságnak a hatáskörébe, és ott elhangzott, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket gyakorlatilag részben a LIBE hatáskörébe tartozó dologoknak lehet tekinteni, de egyben az Empölő hatáskörébe is tartoznak, így például az antidiskriminációs jogszabályok, a Európai Unión belüli migrációval kapcsolatos jogszabályok és eh, a Szociális és Foglalkoztatásügyi Szakbizottság eh, hatáskörébe tartoznak a szociális szempontok, eh, a munkaerőpiaci integrációja a migránsoknak, a szociális biztonsági, biztonsági kérdések, és a mi hatáskörébe tartoznak az migránsok alapjogai és a menedékkérők, illetve a menedékesek integrációja a jogszabály által védett menekülteknek a jogi védelme és a harmadik országok állampolgárainak az unió területére érkezése. Természetesen megpróbáltam ezzel a hatásköri felosztással együtt élni, és ezt figyelembe venni a munka során, de a probléma természetesen az, hogy a bevándorlóknak, a, a migránsoknak az integrációja, a munkaerőpiaci migrációja annyira átfogó téma, hogy nehéz ezt az egyik vagy másik szakbizottságnak a fiókjába berakni. A megfelelő migrációs politika folytatása érdekében és a tagállami lakosság szempontjának figyelembevétele érdekében úgy gondolom, hogy fontos, hogy ne csak a migránsok jogaira, hanem a kötelezettségeire is hangsúlyt fektessünk. Erre visszatérek később. A másik dolog pedig, hogy egy jól működő rendszerben, egy jogállami rendszerben az is fontos, hogy a fennálló jogszabályokat megfelelően alkalmazzák, és szeretném hangsúlyozni azt is, hogy itt a végén nem olyan jelent jelentést akarunk készíteni, amely a legális, hanem olyat, amely az illegális bevándorlókról is szól. Aztán szeretném megemlíteni azt a problémát, hogy gyakran eh, a migránsoknak az ellenőrizetlen beáramlásával kell szembenézniük a tagállamoknak, és ez meghaladja az ő befogadó képességüket képtelenek megfelelő szállást biztosítani, vagy egyáltalán munkaerőpiaci eh, lehetőséghez jutást ugyanis gyakran a legális migráció is lehet ellenőrizetlen migráció, gondoljunk csak például a család egyesítésnek a kérdésére, nehézségére, ahol is házasság útján emberek érkeznek a mi tagállamainkba, és gyakran az történik, hogy sem ők, sem a családjuk nincsenek arra felkészülve, hogy egy új országban éljenek, eh, részt vegyenek annak a társadalom biztosítási rendszerében, és eh, képtelenek eh, megfelelően működni a munkaerőpiacon. Hiszen ehhez nem kapnak kellő előkészítést, és nyilvánvalóan foglalkoznunk kell ezzel a témával is majd a véleményünkben. Az Empölös szakbizottság a múltban is, és a jövőben is, a saját kezdeményezési jelentésében is nagy részt fog szentelni egy olyan tanulmánynak, amelyet ez a szakbizottság rendelt meg a migránsok integrációja és ennek a munkaerőpiaci hatása címmel. Ebben a tanulmányban hangsúlyt fektetnek a diszkrimináció problémájára, ugyanis nagyon erősen lát látták azt, hogy az antidiszkriminációs jogszabályoknak a tagállami alkalmazására nagy hangsúlyt kell fektetni. Ez egy olyan rész, ami nyilvánvalóan kisebb fokú tiltakozást fog kiváltani eh, az olvasókban. Ugyanakkor volt egy másik hang is, amit hallani lehetett, eh, nevezetesen az, hogy nem csak jogokról, hanem kötelezettségekről is kell beszélni mindenki esetében. Nyilvánvalóan a migránsok esetében is. Tehát meg kell néznünk, hogy mi a valóság. Ugyanis az ember nagyon könnyen hajlik arra, hogy valamennyi integrációval kapcsolatban felmerülő problémát és a lakosság, illetve a migránsok közötti feszültségek okait egész egyszerűen a migránsok nyakába varni, de hogyha megnézzünk, egy tagállamot, amit én is jól ismerek, ez Belgia, Belgium, akkor azt kell, hogy látjuk, hogy egy nagyon erős és adott esetben nagyon represszív, antidiszkriminációs jogszabályok vannak hatályban, és általában nagyon lazza politikát folytat az ország, ami a migrációt illeti. Nagyon keveset beszélnek Belgiumban a kötelezettségekről, sokkal inkább a jogok állnak előtérben, és mi az, amit látunk egy ilyen országban, mint Belgia, amely ahol vagyunk, nyilvánvalóan nagyon nagyok a munkaerőpiaci integrációval kapcsolatos problémák. Vannak más tagállamok az Európai Unióban, ahol szintén problémák vannak, de ennyire nagy munkaerőpiaci integrációs problémák, mint Belgiumban, máshol nem feltétlen fordulnak elő. Úgyhogy véleményem szerint a, ez arra is visszavezethető, hogy az a politika, amit itt folytattak, az egy nagyon laza, és nagyon tágan értelmezhető politika volt, és pont az ellentétét érte el annak, amit eredetileg egyébként ezzel a liberális hozzáállással akartak. Tehát fontos, hogy a személyes felelősségét kiemeljük a migránsoknak. Rövid idővel ezelőttig Belgia, Belgiumban rövid idővel ezelőttig szükség volt ahhoz, hogy valamelyik hivatalos nyelvet beszélje az illető, hogy megkapja az állampolgárságot. Úgy gondolom, és ezt tapasztalatból is mondom, a valósággal való konfrontáció miatt, hogy, hogy, hogy eh, a helyzet nagyon gyakran kiózanító, hogyha megnézzük, hogy mi történik a migrációs politika területén. Én szeretném felhívni a kollégákat arra, hogy ne essünk ugyanabba a hibába, amit Belgiumban már elkövettek előttünk. Úgy gondolom, hogy ezzel gyakorlatilag a véleménynek a lényegi pontjait összefoglaltam, azokat a pontokat, amivel foglalkozni kívánok a véleményben. Egyébként pedig megnézem, hogy a bizottság állásfoglalása alapján milyen pontokat lehet bevenni a véleménybe, és természetesen várom az egyes frakció képviselőinek a reakcióit is. Thank you, Mr. I will give the... Köszönöm szépen, Klaes úr. Először megadom a szót a Foglalkoztatási Bizottság képviselőjének. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is nagyon örülök annak, hogy mind az empl mind pedig a Libe szakbizottságban az integráció témájával foglalkozunk. Úgy gondolom, hogy ez egyike azoknak a témáknak, amelyek nagyon is központi szerepet játszanak a legkülönbözőbb területeken, úgy a gazdaságban, mint a oktatásban, társadalomban, tehát egy igazi központi eh, téma, egy igazi horizontális téma, ami a jogalkotás szempontjából is döntő szerepet kell, hogy játszon, és éppen ezért remélem, hogy helyes és fontos impulzusokat tudunk küldeni ezen a területen is. Ami a foglalkoztatásügyi szakbizottságot illeti, természetesen nekünk a súlyponti kérdés a foglalkoztatás, a munkaerőpiaci integráció, de a munkavállalóknak a migrációja is és természetesen a tipikus témák a, a demográfiai átalakulás, a szakember hiány. Ezek mind olyan témák, amelyek nem csak politikai és biztonságpolitikai szempontból teszik fontossá és kezelendővé ezt a témát, hanem a foglalkoztatás szempontjából is, és a gazdaságpolitika és végső soron más szempontból is, nevezetesen a versenyképesség, az EU elkövetkezendő évtizedekben biztosítandó versenyképessége szempontjából. Úgyhogy ennyiben jónak tartom, hogy megbízást az említett tanulmányra, és ezen túlmenően is vannak bizottsági közlemények, amelyek nagyon széles körű szempontokat érintenek, és szeretnék ezért köszönetet mondani a bizottságnak, hiszen az ő munkájuk nagyon jó alapot képez, nagyon jó tájékoztatást adott arról, hogy mi az, ami már van, és mi az, amire még szükség van, és kibontakozik benne ennek a témának, a migrációnak a sokszínű volta is. Egyrésztről ezek a pontok, amiket a tagállamokban újra és újra napirendre veszünk, ez, ez, ez fontos, nyilván mindenhol hangsúlyozzuk, hogy vannak kötelezettségek, és másrészt szóval vannak jogok is, és az is nagyon jó, hogy különböző jogszabályok születtek ezekben a kérdésekben, de hát ezek a jogszabályok nem feltétlen kerülnek konzekvens módon végrehajtásra. A diszkrimináció az sajnos létező dolog amit a jelentés tevő is említett az, e, az előbbiekben, nyilvánvalóan az kell, hogy legyen a célunk, hogy a jogszabályokat végre is hajtsák. Úgy a migránsok, mint ahogy mások is. És természetesen a társadalomban a diszkriminációt az pedig meg kell szüntetni, hiszen ez is elvezethet ahhoz, hogy a munkaerőpiacon nagyobb legyen a foglalkoztatottság ez egy saját kezdeményezésű jelentés, amiről most ugye beszélünk. Úgy gondolom, hogy egy ilyen jelentésnek olyan pontokat is tartalmaznia kell, amelyek talán újak, talán vitathatóak, amelyek vitatárgyat képezhetik, de mégis ez a téma, az integráció, migráció témája mégiscsak egy olyan téma, ahol nagyon is lehetőség van egy vitának az elindítására itt az Európai Parlamentben, vagy éppenséggel a tagállamokban is, ahol ugye ez egy fontos téma. És nyilvánvalóan számunkra is ez egy fontos téma, és téma kell, hogy legyen. Az én jelentéstervezetemben fognak találni egy javaslatot arra, hogy vezessünk be egy önkéntes pontozási rendszert a irányított bevándorlás segítésére. Vannak olyan tagállamok, ahol ez már létezik, ilyen vagy olyan különböző formában, de nagyon is el tudnám képzelni, hogy lenne egy önkéntes rendszer, amin a tagállamok önkéntesen vehetnének részt. Ez különösen a kisebb tagállamok számára kínálna lehetőséget arra, hogy erősebben részt vegyenek a koordinációban, másosorban pedig az európai munkaerőpiacnak az attraktivitását is növelni ez a rendszer azok számára, akik az Európai Unióba kívánnak jönni nyilvánvalóan nem kell áltatnunk magunkat, az Európai Unió nem feltétlen az első számú és legkeresettebb munkahely, nyilvánvalóan az Egyesült Államok sokkal inkább attraktív lehet, úgyhogy nem feltétlen egy olyan kérdés ez, hogy mi nem akarjuk, hogy ide jöjjenek, hanem sok esetben az is fölmerülhet, hogy, hogy olyan kultúrát akarunk felépíteni, ami ösztönzi az embereket, hogy ide jöjjenek. Tehát ez nem csak az elutasítás, nak az eszköze lehet, hanem az is fontos lehet, hogy hogyan mutatom be saját magamat azok számára, az emberek számára, akik ide akarnak jönni dolgozni. És ez nyilvánvalóan egyik évről a másikra nem működhet, illetőleg nem működhet, hogyha csak papírokat töltetünk ki velük. Ez is egy olyan pont, amit találhat, megtalálhatnak a jelentésben. És még egy fontos pont, a, a körforgás a migrációban. Tehát vannak olyan emberek, akik sokszor jönnek, és utána maradnak, de vannak más, vannak más fejlemények is, amelyekkel számolnunk kell, olyan fejlemények, amik azt mutatják, hogy emberek jönnek, de aztán elmennek. Hogy néz ki az ő biztosításuk például? Van-e lehetőségük a nyugdíj igényüknek a továbbvitelére, transferére más országokba? Ezek is olyan pontok, amiket meg kell említeni. Egy további pontot pedig szintén szeretnék megemlíteni, mert hogy itt kifejezetten szó volt erről, nevezetesen az illegálisan tartózkodási jogcím nélkül az országban lévő emberek, velük kell kezdeni valamit, ők ik vannak, tehát nem tehetjük meg, hogy egész egyszerűen nem foglalkozunk velük, mert nem akarunk foglalkozni velük. Ez is egy olyan pont, amire utalok a jelentésemben. Vannak olyan emberek, akik legálisan vannak itt, és dolgoznak, még hogyha az nem is egy legális kereset, de hát mégiscsak valamifajta megélhetéssel rendelkeznek. Számukra is meg kell találni az utakat, módokat arra, hogy legálissá váljon az ő tartózkodásuk. Fontos, hogy velük is foglalkozzunk, hiszen nyilvánvalóan szükségünk lehet az ő munkaerejükre egyrésztről, másrésztről pedig nem tehetünk úgy, mintha nem lennének már itt. Tehát ez is egy olyan pont, amin szerintem kritikusan dolgozni kell. Egyébként számtalan más pont is van a jelentésemben, a képzés, az oktatás, az egyetemi hallgatók, azoknak a kérdése, akik a tanulmányok lezártával esetleg munkaerőpiacon is ki akarják próbálni magukat. Ezeket mindig megtalálják a jelentésemben, de vannak egyéb olyan pontok is, amelyek vitára adhatnak okot, vagy vita tárgyává válhatnak, és én már előre várom egyébként ezt a vitát. Uh, Mr. Skuria. Köszönöm, Skuria óra következő. Köszönöm, elnök asszony. Egy megjegyzéssel élnék úgy gondolom, hogy amikor integrációról beszélünk, és elsősorban a fiatalokra gondolunk, akkor muszáj figyelembe vennünk az iskolai tanulmányi időszakot is a fiatal bevándorlók esetében. Azért beszélek erről, mert sokszor és sok uniós tagállamban látjuk, hogy a fiatalok lezárják a tanulmányaikat, és vagy azért, mert hiányosan, vagy azért, mert félreértik a szolidaritás értelmét, úgy zárják le a tanulmányukat, hogy nem is igazán ismerik annak az országnak a nyelvét, ahol tanulnak lezerek a tanulmányaikat, és nem ismerik annak az országnak a jogait és törvényeit, ahol élnek. Hogyha valaki épp, hogy csak alig beszéli azt a nyelvet, annak az országnak a nyelvét, ahol él, nehezen fog munkát találni, és nehéz lesz az integrációja. Ezt azért mondom el, közvetlenül is van ilyen tapasztalatom, mielőtt európai képviselő lettem, egy olyan olasz nem szervezetnek voltam a vezetője, amely ezzel a témával foglalkozott, iskolákban jártunk, és sokszor láttuk, hogy olyan gyermekek, akik családban éltek, és be tudtak volna illeszkedni, azért nem tudtak beilleszkedni, mert alapeszközök hiányoztak az integrációhoz. Nem ismerték a nyelvet, a kultúrát, és nem ismerték annak az országnak a törvényeit, amelyben éltek parlamentként figyelembe kell venni ezt az aspektust, hiszen az egyik fontos, sőt, talán a legfontosabb eleme az integrációnak, a valós integrációnak, a szabály szerint az országainkban tartózkodó migránsok valóságának. Köszönöm. Még ketten kértek szót. Lambert asszony és Cashman úr. Jane és Michael, kérem, legyetek rövidek röviden fogalmazatok, azért, hogy be tudjuk tartani a ütemtervünket. Köszönöm. Köszönöm. Két-három témát szeretnék csak említeni. Integrációról beszélünk, és nem asszimilációról. Pontosan kell fogalmaznunk. A bizottsági dokumentum és a korábbi jelentések az Európai Parlament számára készült dokumentumaiban is ezt tisztázni kellett mindig a vita során két dolgot azért figyelembe kell vennünk. Az egyik, amikor a részvételről beszélünk, a javaslat a múltban részletesen foglalkozott ebben, és az Európai Parlament is ilyen rendszeresen felveti a politikai jogok kérdését. Itt is figyelembe kell ezt vennünk. A másik pedig az agenda dimenzió. A parlament korábban is készített erről jelentést. A bevándorlók jelentős részeit az Európai Unióban nő, és nem csak idézőben nem csak feleségként jönnek, ugye sokszor így beszélünk róluk, hanem saját jogon, saját képzettséggel, saját munkát találnak. Ezt néha elfelejtjük, amikor az integrációról beszélünk. Általában a nőkről úgy szoktunk beszélni, mint nem független szereplők. Fontos, hogy ezt figyelembe vegyük, hogy az integrációs eszközökből kell olyan legyen, amely megfelel azoknak, akik szolgáltatási szektorban dolgoznak például. Köszönöm, Beteszön Kesman úr. Köszönöm, Kinga. Rövid leszek. Üdvözlöm a javaslatot. Amikor a migráns közösségekkel foglalkozunk, akkor a kizsákmányolást is figyelme kell vennünk, hiszen a munkadók és mások kizsákmányolják ezeket a migránsokat sokszor. Ez egy kétirányú probléma. Az én családom sok évvel ezelőtt Nagy-Britániába vándorolt, nem örültek nekünk, nem akartak minket. Szeretném elmondani, hogy egész Európában és Európán túl is a bevándorlók mennyire hozzájárulnak a kulturális, gazdasági és szociális dimenziójához az egyes országoknak. Köszönöm, Michael. Következő napi rendi pont. Köszönöm. Értékelem, hogy nem akar hozzászólni, mert lemaradásban vagyunk. Következő napi rendi pont. 2012. szeptember 5-i Európai Bírósági döntés a Schengeni határkódexről. 2010-ben indult ez a téma, amikor volt egy tanácsi határozat a külső határokra vonatkozóan akkor az parlament plenárisan nem szavazta meg a szöveget, de nem volt abszolút többség, amire szükség lett volna a Libe megtámadta ezt a döntést a bíróság előtt azon az alapon, hogy túlmutatott a komitológiai intézkedéseken, és a jogalkotás lényeges részére vonatkozott, ezért döntési eljárás során kellett volna elfogadni. A főügyész következtetése a, taná- a parlamentnek ad igazat, és a szeptember 5-i bírósági ítélet a főügyésznek a tanácsát követte, törölte ezt a döntést, ezt a határozatot, és függőben tartja a témát, mi mindaddig, amíg új jogalkotási eszköz elfogadásra nem kerül. Dín asszonynak a jogi szolgálat részéről adnám meg a szót, hogy mutassa be ennek az ítéletnek a tartalmát. Ezt követően a bizottságtól fogunk uh, magyarázatot kérni arra, hogy hogyan fog eljárni az ítéletet követően, és természetesen utána a tagok is hozzászólhatnak a témához. Jogi szolgálat, Dín asszonyoné a szó. Thank you, Chairman, for the... Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a bevezetőt. Nem fogom elmondani a bevezetőmet, hanem rögtön rátérek a lényegre. A bíróságnak két témáról kellett döntenie. Az első a befogadhatóság kérdése, és ahogy ez elhangzott, a plenárison a tagok többsége a szövegtervezet ellen szavazott, de nem volt abszolút többség, ami szükség, amire le lehetett volna állítani ezt a döntést, úgyhogy az eszköz mégis elfogadásra került. A tanács a bíróság előtt azt adta elő, hogy mivel a parlament megakadályozhatta volna a döntés elfogadását annak alapján, hogy túlépett a végrehajtási illetékességen a Schengeni határkódexnek, de a parlament ezt nem tette meg, ezért a parlament most már nem léphet föl ugyanolyan alapon a döntés ellen. Ahogy a főügyész is, a bíróság is úgy gondolta, hogy befogadható a panasz, hiszen az parlament jogait nem lehet ahhoz a feltételhez szabni, hogy a folyamatok során hogyan alakulnak az eljárások, és hogy akkor milyen illetékességgel rendelkezett, amikor az eszközt elfogadták. Valójában a parlamentnek lehetősége volt a határozat elfogadásának a megtagadására, de ez nem korlátozhatja és nem törölheti az Európai Parlament jogát. A parlamenti ellenőrzést végül is a Európai Bíróság így ítélte meg, és tehát befogadhatónak eh, ítélték a kérdést. A második téma, amivel foglalkoznia kellett a bíróságnak, hogy ezt a határozatot törvényes alapon el lehetett -e fogadni a Schengeni Határkódex által meghatározott illetékességek alapján. A Schengeni Határkódex intézkedéseket tartalmaz a felügyeletre vonatkozóan. A vizsgálati döntéshozatali eljárás szerint csak nem lényegi elemekről lehet ilyen módon dönteni. A parlament szerint viszont a döntés, a határozat olyan elemeket tartalmazott, amelyek lényegiek. Vagyis ezeket csak a jogalkotó fogadhatta volna el. A bíróság elfogadta a parlament indoklását. Először is megállapította, hogy az intézkedés politikai döntést tartalmazott, a jogalkotói felelősség nem adható át, nem delegálható. Hogy mi lényegi és mi nem lényegi, ennek az értékelése nem teljes mértékben a jogalkotó hatája annak megítélése, hogy mi lényegi és mi nem lényegi, azt objektív tényezők alapján kell elvégezni, vagyis igazságszolgáltatási, jogalkotási szinten, és figyelembe kell venni az adott témának a jellemzőit. A bíróság megvizsgálta a hatáját és a jelentését a Schengeni Határkódex 12-es cikkét, ami a határfelügyeletre vonatkozik. A cikk a határfelügyelet célját széles körben határozza meg. A cél, hogy az illegális jogellenes határátlépést meg lehessen akadályozni, hogy intézkedéseket lehessen hozni olyan személyek ellen, akik illegálisan lépik át a határt. De a 12-es cikk abstrakt módon írja le a határőrizeti feladatokat, és nem tartalmaz szabályokat a tényleges intézkedésekre vonatkozóan, amelyeket a határőrizetnek el kell látnia, el kell végeznie személyek ellenében, vagy esetleg szállítóeszközök esetén. Egy sor specifikus szabály szerepel arra vonatkozóan, hogy a határőrizet mit tehet a hajók esetében és a személyek ellen. Például a hajókat le lehet állítani, le lehet foglalni, át lehet kutatni és vissza lehet fordítani. Továbbá a, foglalkozik a kockázattal is a személyek esetében, és hogy milyen problémákat jelenthet a visszafordítás. A bíróság megvizsgálta ezeket a kérdéseket. A határőrizet számára ilyen hatalomadása politikai döntés, és ez a jogalkotó felelőssége. Ezek a döntések azt igénylik, hogy egymással ütköző érdekeket értékeljenek, és ezek mögött politikai döntés kell, hogy legyen. A határőrizet illetékessége és ennek a felhasználása nagyon fontos. Továbbá az érintett személyek alapjogai lényeges mértékben érdekeltek lehetnek, és ezért az európai jogalkotónak meg kell adni a beleszólás lehetőségét. Ezért a főügyész azon a véleményem volt, hogy mivel itt lényegelemekről van szó, ezért a jogalkotó fogadhatja csak el az ilyenfajta szabályokat. Nem fogadta el a tanácsi indoklást, ami szerint nem voltak itt lényeges elemek. Az iránymutatások az operatív tervek részét képezik a Schengeni kontextusban. Ugyanakkor a döntésnek a hatását, ahogy a parlament is kérte, föntartotta mindaddig, amíg észszerű határidőn belül új szabályok lépnek majd a jelenlegiek helyébe. Új jogalkotási javaslatot kell, hogy készítsen a bizottság, és új szabályokat fog elfogadni a parlament és a tanács, mint együttöntő intézmények. A bíróság ítélete a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290-es cikkének értelmezését is tartalmazza, ami cikk szintén tartalmazza a lényeg és nem lényegi elemek koncepcióját. Köszönöm. Uh, now I will ask, uh, Mr. Köszönöm szépen, és most a bizottság részéről Nilsson urat kérem meg, hogy mondja el, hogyan kívánok fellépni a következőkben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, uh, ami minket illet, azt mondhatjuk, hogy az elemzési folyamat közepén járunk, fontos ez az ítélet, amely csak két héttel ezelőtt született, és először is el kell mondanunk, hogy üdvözöljük azt, hogy a bíróság követte a parlament véleményét, tehát megtartotta az ítéletet, ennek hatását, és ez azt jelenti, hogy nincsen jogbiztonsággal kapcsolatos problémánk a következő időszakban. Az ítélet részeként jó pár dolgot meg kell vizsgálni, meg kell nézni, hogy azt hogyan kell értelmezni, már ami a hatáskört illeti a törölt döntésre vonatkozóan, és hogy ez mit jelent a jövőben, illetve magától értetődik, hogy ez a döntés, ez az ítélet nagyon bonyolult kérdéseket magába foglal, például alapjogi kérdéseket, és hogy például nemzetközi vizeken milyen lépéseket lehet tenni. Nagyon fontos ez a ítélet, ez a döntés, a, például a Frontex fellépések esetében, a jogbiztonság kérdésében és az alapvető jogok, a migránsok és a menedéket kérők alapvető jogainak védelmét illetően. Tehát az elemzési folyamat közepén járunk, természetesen meghallgatjuk minden érintett fél véleményét, természetesen a Libe szakbizottság véleményét, és szeretnénk minél hamarabb lezárni az elemzési folyamatot. Elnök, köszönöm szépen, Buzutil kollégának adom meg a szót. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Először is azzal kezdeném, hogy elmondom, hogy ismét gratulálok a jogi szolgálatnak, az Európa Parlament Európai Parlament jogi szolgáltának, hiszen az első fázisban nagyon is helyes jogi tanácsot adott ebben a kérdésben, hiszen a jogi szolgálat adott szaktanácsot, és az alapján, a jogi tanács alapján politikai döntés hozott a szakbizottságunk, és a bíróság elé vitte ezt a kérdést. Nagy megkönnyebbülés azt látni, hogy a parlamentnek igaza volt, ez bizonyosodott be, már ami a tanácsi, ítél, a tanácsi döntés jogszerűségét illetve ugye, amit most töröltek. El kell, hogy mondjam, hogy kicsit több információra számítottam arra vonatkozóan, hogy a bizottság milyen lépéseket kíván foganatosítani, hiszen egy törölt tanácsi döntést áll előttünk, bár a, a, megtartották ennek a jogi hatását. Szeretnénk tudni, hogy a bizottság milyen politikai álláspontot képvisel, hogyan kívánja megváltoztatni ezt az ítéletet, illetve ezt a döntést, és milyen időkeretben gondolkodik, mikor kíván egy megfelelő javaslattal előrukolni, amely természetesen most már együtt döntésen épül majd. Tehát azt kérem a bizottságtól, hogy kicsit konkrétabban fogalmazzon, és hogyha nem tud konkrétban, konkrétabban fogalmazni most a mai napon, akkor azt szeretném tudni, hogy mikor kívánnak visszatérni hozzánk konkrét információkkal az ügyre vonatkozóan. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Cashman úrnak adom meg a szót, aki jelentéstevője volt ennek a témának. Igen, köszönöm elnök asszony. Természetesen nem feltétlenül osztom azt az eufóriát, amelyet Buzutil úr megfogalmazott, hiszen hogyha 2010 márciusában a parlamenti utat követtük volna, akkor ez a döntés nem született volna meg, és nem mentettek volna meg embereket a tengeren olyan hatékonyan, ahogy ezt tették, és nem történtek volna fellépések a tengeri tengerészeti egyezmény értelmében. Akkor jelentéstevőként azt mondtam, hogy felismerem, hogy az Európai Bizottság túllépett a saját hatáskörén, és valóban el is fogadtam, meg itt kollégám, akivel jó pár éven keresztül együtt dolgoztam, elfogadtam vele együtt a jogi szolgálat véleményét, hogy a bizottság és a tanács nem a megfelelő jogi alapot bizt- ö, fogadta el. De akkor is úgy gondoltam, és ugye ez ö, helyesnek bizonyult a főügyész, illetve a bírói döntés értelmében, hogy szükségek volt erre a döntésre, erre a határozatra, fönn kell ezt tartani, és nem szabad jogvitákat folytatnunk, miközben a migránsok életüket vesztik a tengereken. Föntartották tehát ezt a döntést. A jogi érvekkel kapcsolatban úgy gondoltuk, hogy ezekre később is ki lehet majd térni, meg lehet oldani ezeket, és így is lett. Ugyanígy öröm számomra az, hogy a bírósági döntés értelmében az új szabályok életben marad ez a döntés, ez a határozat, és ez pedig időt biztosít arra, hogy megfelelő intézkedéseket foganatosítson a bizottság, illetve a tanács, és amelyet aztán mi is támogathatunk. A döntés harmadik pontja az Európai Unió tanácsát arra kéri föl, hogy állja a költségeket. Nos, összességében úgy érzem, hogy igaznak bizonyult a véleményem, és a frakcióm is ugyanezen a véleményen van. Köszönöm. Keller úr következik. Keresszony. Köszönöm szépen, anélkül, hogy elismételném, ami már Kérdéseim lennének a bizottsághoz. Az idő nagyon fontos aspektus. A bíróság azt mondta, hogy új javaslatot kell elkészíteni észszerű határidőn belül. A kérdésem önökhöz, mikor fognak előállni az új javaslattal? Két eh, hete született meg a döntés. Az biztos, hogy nem elég idő egy új javaslat összeállításához, de talán ahhoz elég, hogy végig gondolják, hogy mi legyen a következő lépés. tudná e választ adni arra, hogy mikor állnak elő a javaslattal, milyen következtetéseket vontak le a korábbi javaslat alapján? A bizottságtól továbbá szeretném tudni, mit gondolnak arról, hogy a Juroszol javaslatra vonatkozóan milyen következményei lesznek ennek, és általában az mentésre vonatkozóan, a tengeri mentésre vonatkozóan milyen következmények legyenek, lesznek. Nagyon érdekes lenne, ha választanak rá. Köszönöm. Köszönöm, és újra megadom a szót a bizottságnak. Köszönöm. Attól tartok, nem tudok pontos választ adni ezekre az jogos, de nehéz kérdésekre. A szakbizottsághoz fogunk fordulni, amint készen áll az ütemtervünk. Csatlakoznék ahhoz, hogy le kell vonni a tanulságokat, a következtetéseket a tapasztalatba az eddigi végrehajtás alapján. Már két és fél éve érvény, volt érvényes ez az eszköz. A javaslatok idején fontos fölmérni a meglévő eszközöket is, néhány héten belül nehéz azt elmondani, hogy milyen lesz majd az új döntés. Másodszorban, ahogy mondtam, az érdeket feleket meg kell, hogy hallgassuk. Ez a Libe szakbizottságot jelent ide, a tagállamokat is, esetleg a Frontex ügynökséget, hogy ők milyen tanulságot vontak le az eddigi eseményekből. Gondolják-e, hogy változtatni kell a döntésen, és nekik is időre van szükségük megpróbálunk visszajönni önökhöz egy általános ütemtervel. Végül, hogyha egy jogász azt mondja, hogy észszerű időszak, akkor érdekelne, hogy a jogász mit mond, hogy ez mit jelent pontosan, mert ez is befolyásolna a mi terveinket. Köszönöm, Nézen úr, Keller asszony. Yes, that's would be... Igen, pontosan ez lenne a kérdésem a bizottság nem túl határozott arra vonatkozóan, hogy mennyi időre van szüksége. Mit gondol ön, hogy ez az észszerű idő mit is jelent? Köszönöm, Dinasszony. Yes. <laughs> um, I don't have the answer. Nem tudok erre kész válaszsal előállni. Azt tudom, hogy voltak esetek, majd utána nézek, hogy a bíróság más esetekben mit tartott észszerű időnek. Uh, yes, Mr. Kas- úr. Elnök asszony, a parlamentet semmi nem akadályozhatja meg abban, hogy a saját ütemtervét összeállítsa, és a parlament végig gondolja, hogy szerintem mi az észszerű idő. Én arra gondoltam, hogy a, például jövő nyár amikor nagy valószínűséggel újra az emberek a lukas lélekvesztőkbe beülnek, és a földkéti paradicsomba elindulnak, talán addigra jó lenne, hogyha a bizottság előállna. De minket nem akadályozhat meg semmi, és engem sem, mint előadó, hogy a szakbizottsághoz forduljak, és rendszeres tájékoztatást kérjek. Köszönöm, Kesmen úr. Van néhány percünk. A következő téma előadáját, előadáját várjuk. Alapvető jogok helyzet az Európai Unióban. Érkezőben van, úgyhogy szünet nincs, de megvárjuk az előadót. És ezen kívül még két napi rendi pont van ma délutára. She's already coming. Thank you, Monica. Köszönöm, Monika. Tudnia kell, hogy nagyon érdekes a helyzet. Itt egy jelentés, ami, amihez 459 módosító indítványt nyújtottak be. Tényleg sajnálom Mónikát, hogy ezzel a sok módosító kell, hogy foglalkozzon. 459 módosító indítványjal. a módosítók megvitása, megvitatása a mostani feladatunk. Az alapvető jogok helyzet az Európai Unióban, erről szól a jelentés. 2010-2011 kettő évet fedünk le, és hogy említettem, nagyon sok a módosító indítvány. Már is átadom a szót Benyova asszonynak, az előadónak. Köszönöm szépen. Szlovákul fogok beszélni. Thank you. Uh, vážené kolegyne kolegovia, ďakujem všetkým. Kedves kollégák, Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a nagyszámú beterjesztett módosító indítványért és kiegészítésért. Azok száma ugyanakkor ahhoz vezetett, hogy nem csak a parlamentünk, hanem a szakbizottságunk is megfelelőképpen fel tud készülni a szavazásra. Ha megengedik, most kitérek az elmúlt heteknek az eseményeire. Az elmúlt plenáris ülésen Redding biztos asszony valami olyat javasolt, amit már nagyon régóta a legfontosabb dolognak tartunk, és gyakorlatilag ezzel foglalkozik az én jelentésem is, akár csak az önök módosító indítványai. Tehát vizsgáljuk meg valamennyi tagállam valamennyi igazságügyi rendszerét és ez járuljon hozzá ahhoz, hogy valahogy jogállamiság alakul ki valamennyi tagállamban, az Európai Unióban. Reding asszonynal folytattam megbeszélést, és a holnapi napon még inkább lehetőségem lesz arra, hogy részletekben megkérdezzem ennek a skorbornak a gyakorlati alkalmazásáról. Vannak olyan módosító indítványok, amelyek az igazságügy helyzetével kapcsolatban tesznek fel kérdés, és hát ez nyilvánvalóan úgy a szakbizottság, mint a parlament egésze számára fontos kérdés. Most engedjék meg, hogy részleteiben kitérjek a módosító indítványokra. Üdvözlöm azokat a javaslatokat, amelyek a preambulum bekezdéseket kívánják kiegészíteni, és kitérnek az Európai Unió értékeire, így többek közt kiemelik, hogy ezeket az értékeket hatékonyan kell védeni. Ezen túlmenően az általános részekben voltak néhány kiegészítő javaslatok, amelyek abba az irányba mutatnak, hogy a kártával eh, kompatibilisnek kell lennie az intézkedéseknek. Azt szeretném kérni az Európai Bizottságtól, hogy dolgozzon ki javaslatot arra vonatkozóan, hogy mit kell tenni az Európai Unió alapvető értékeivel kapcsolatban, hiszen ezek és az alapvető emberi jogok fontosak az Európai Unió számára. Aztán vannak javaslatok, amelyek a tagállamokban mutatkozó valóságos helyzetre és az Európai Unió értékeire koncentrálnak, így például a nemzetközi intézményeknek az emberi jogi, illetve alapjogi együttműködése. Vannak olyan javaslatok is, amelyek az alapjogi ügynökségnek a munkájára vonatkoznak, és azt a tényt emelik ki, hogy ennek az alapító okiratát módosítani kell, és az éves pénzügyi keretet is megfelelőképpen módosítani kell. Mind ezeket a módosító indítványokat kompromisszumos indítványok formájában vettem bele a javaslatba foglalkoztam a diszkrimináció, a kisebbségvédelem és az esélyegyenlőség kérdésével, valamint az LMBT kérdéskörrel is. Az erre vonatkozó módosító indítványa különösen a, ezeknek a területeknek a kritikus kérdéseit emeli ki, és azt kell, hogy mondjam, ezek gazdagítják a jelentésemet. Ezek voltak tehát a módosító indítványok, amelyek egyébként a plenáris ülés döntését és itt a szakbizottsági vitának az állását is jól tükrözik az lgbt e vel kapcsolatos, MBT-vel kapcsolatos eh, álláspontunkat, vagy éppenséggel a magyarországi és romániai cigányok helyzetével kapcsolatos álláspontunkat. Aztán sok módosító indítványa menekültek helyzetével foglalkozik. Nagyon sok kolléga frusztrációról számol be, mert nagyon sok migrációs eljárás az információ hiány miatt szűnik meg. Foglalkoznak olyan Mód, vannak olyan módosító indítványok is, amelyek a jogszabályok gyakorlati végrehajthatóságával foglalkoznak. Az adatvédelemnek, a adatvédelmi jogszabályoknak a korszerűsítésén most dolgozunk, ennek a szempontjait is fel fogom venni a jelentésben. Nem számolhatok be az összes fejezetéről a jelentésnek, de nagyon sok olyan módosító indítvány van, amelyekről már most elmondhatom, hogy kompromisszumos módosító indítványt dolgoztam ki. Mindenki azt szeretné, hogy ha az ajánlás a lehető legpozitívabb legyen. Úgy gondolom, hogy ehhez még az árnyékelőadókkal folytatni kell a konzultációt, és ezért köszönetet mondok azoknak az árnyékelőadóknak, akik most is jelen vannak. Tudom, hogy számíthatok a támogatásukra, és nagyon jól tudom, hogy együtt képesek leszünk a szükséges kompromisszumokat kidolgozni, amelyek egy kiegyensúlyozott jelentéshez elég elengedhetetlenek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Benyova asszony. Most pedig a kollégáknak adom meg az utánzést Cashman úrnak. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Korábban azt ígértem, hogy rövidre fogom a mondandóm, hát most még rövidebben kívánok szólni. Szeretnék köszönetet mondani Monikának, hihetetlen mértékű és mennyiségű munkát végzett, és következetesen vizsgálta a alapvető jogok alkalmazásának kérdését. és különösen azért köszönettel tartozom, hogy az alulreprezentált kisebbséget, a leszbikusokat, illetve a homoszexuálisokat, a transzexuálisokat is megfelelően figyelembe vette, megkönnyítette az álmomat, köszönöm szépen a munkáját, elnök, köszönöm Michael. A néppárt részéről én vagyok az árnyék jelentéstevő, ezért annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm a munkát, és gratulálok hozzá. Ahogy az előző vita során is elmondtam, már kiváló jelentéstervezet volt, és nagyon együtt érzek önnel az, azért, hogy ennyi módosítóval kell megbirkóznia. Bizonyára nagyon sok kolléga ugyanazzal a kérdéssel foglalkozott, ugyanarra a kérdésre világított rá, és ezért lehetőség van a kompromisszumos módosítókra. Ezeket várom. Én konkrétan a nemzeti kisebbségi közösségek, illetve gyerekekkel foglalkozó módosító javaslatok kapcsán várom a kompromisszumokat, és árnyékjelentéstevőként azt remélem, hogy megfelelő kompromisszumok születnek majd, és eh, ahol pedig nincs még egyetértés, remélem, hogy élénk és érdemleges lesz a vita. Folytassuk, Danuka asszonyé a szó. I came just <laughs> as it was scheduled, and um, Épp időben érkeztem. Elnézést kérek Mónikától és mindenkitől, amiért nem hallhattam a hozzászólásukat, de hallottam azt, amit Kinga elmondott, és nagyon remélem, hogy a jövő héten az árnyék jelentéstevői ülésen kialakítjuk majd az álláspontunkat, a közös módosítókat illetően. Természetesen egyes módosítók esetében vannak nézeteltérések politikai hovatartozásunkból kifolyólag. Ami pedig az általam benyújtott módosítókat illeti, a zöldek nevében nyújtottam ezt, ezeket be, szeretnénk megismételni azt az álláspontot, amelyről már szóltunk korábbi jelentések kapcsán először is. Nem minden tagállam aláírója az emberi jogi eszközöknek, vagy részese azoknak, például a nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó egyezményre gondolok, vagy a regionális nyelvi kartára, Ismét föl kell kérnünk a tagállamokat, hogy csatlakozzanak ezekhez az egyezményekhez mindenféle fenntartások és restrikciók nélkül. Ha pedig vannak ilyen korlátozó tényezők, illetve fenntartások, akkor ezeket próbálják meg visszavonni, és teljes mértékben feleljenek meg ezeknek a nemzetközi egyezményeknek. Tehát a 17-es bekezdéshez nyújtottunk be módosítót, illetve még más helyeken is. Holnap beszélünk majd az alapvető, alapjogi ügynökség több éves kerettéről, de már a mostani jelentés kapcsán is hangsúlyozni kell azt, hogy az alapvető jogszabályt felül kell vizsgálni, És a legfontosabb célkitűzés az, hogy a mandátum hatáskörét bővítsük. Including a monitoring role. We know that this uh, commission's Tudjuk, hogy a bizottsági javaslat amely az alapjogi ügynökség mandátumát bővíteni, bővíteni a igazságügyi, illetve rendőri együttműködéssel. Ezt nem fogadta el a tanács. Ezen túl, amikor a tanácsban ezt megvitatták, akkor voltak olyan tagállamok, amelyek a fölvetették a mandátum egyes részeit megkérdőjelezték, például a nemzeti kisebbségek védelmére gondolok, de szerencsére ez nem kapott támogatást. Azt gondolom, hogy a szándék azonban veszélyes. Az alapjogi ügynökség mandátumát bővíteni kell, nem pedig szűkíteni, és ehhez ragaszkodunk. Természetesen vannak még nyitott problémák. Három tagállamban pontalanokkal kapcsolatban felmerülnek problémák. Az én tagállamomban, Észtországban, Szlovéniában és problémák vannak ezzel a kérdéssel. Vannak speciális státuszú emberek, állampolgárság nélküli személyek. Lettországban például ezen emberek több mint 50%-a Lettországban született, azonban nem rendelkeznek jogokkal, és választásokon sem vehetnek részt, illetve a közigazgatásban sem vállalhatnak munkát. Aztán van még valami, a konszuláris védelem a külföldön tartózkodók számára, ez egy újdonság, hiszen amikor ezek az emberek külföldre utaznak, akkor a lett nagykövetség, illetve konszulátus védelme alá esnek, azonban ha ilyen nincs, akkor mi a helyzet? Erről beszéltünk Bauer asszonyjal, illetve a tanácssal. Ilyenkor jogukban áll, jogukban kell, hogy álljon, hogy egy másik Európai Uniós tagállam nagykövetségéhez forduljanak. Szerettem volna felvetni a hontalan állampolgárok, a hontalan polgárok problémáját, és nagyon remélem, hogy a megoldást találunk majd ezekre a kérdésekre. Gratulálok tehát Mónikának, és várom a további együttműködést ebben az egészen bonyolult kérdésben támogatással, segítséggel leszünk. Elnök, köszönöm szépen, Danuka asszony, és most pedig visszaadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm vám pekne. Ďakujem aj za to, co tu odznelo. Ja... Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani valamennyi hozzászólásért, és szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ez a jelentés a lehető legmesszebb menő palettáját kívánja kezelni az alapjogoknak. A holnapi Reding asszonyal tartandó megbeszélés során ki fogok térni néhány itt elhangzott szempontra, és nagyon örülnék annak, hogyha olyan jelentést sikerülne készíteni, amely az alapvető jogok tiszteletben tartásának valamelyet kezeli itt Európában. Thank you, Mrs. Benyova. Köszönöm, Benyova asszony. Szavazás az október 10-11-i Libe ülése lesz erről a jelentésről. Most egy rövid szünetet kell, hogy tartsunk. Se az előadót, se az árnyék előadókat nem látom a következő témához. Mert úgy számítottuk, hogy a mostani vita kicsit hosszabb lesz. 17.30-kor folytatjuk az ülést. Fél hatkor. A 19-es napi rendi ponttal. Találkozunk fél hatkor. Okay. After a short break, the next point on Rövid szünetet követően a következő napi rendi pontunk, a 19-es, az EU kölcsönös védelmi és szolidaritási záradékai politikai és műveleti dimenziók. Az előadó, a vélemény előadója, Buzuti képviselő úr, az AFET és a SZEDE szakbizottság saját kezdeményezési jelentést kívánt készíteni az EU kölcsönös védelmi és szolidaritási záradékainak a végrehajtásáról. A Lisszaboni szerződés vezette be mind a két záradékot, de a végrehajtás még feltételeit még mindig meg kell határozni. Főleg a szolidaritási záradék illetékessége a LIBE szakbizottság. A LIBE véleményt készít a saját kezdeményezési jelentéshez. Az előadónk Buzutil úr, ahogy mondta, már is megadom neki a szót. Ezt követően Megnyitom a hozzászólási lehetőséget. Buzuti úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Engedje meg, hogy az határidők kérdésével kezdjem. Nagyon időszerű megnézni, hogy egyáltalán van-e véleményünk erről a témáról. Ahhoz, hogy az APET számára megfelelő időzítéssel véleményt készítsünk, és a véleményünket figyelembe tudják venni. Egy lehetőségünk van csak, a lehető leggyorsabban csak angol változat alapján kell vitát folytatnunk, és már a következő Libe szakbizottsági ülésünkön, október 11-én szavaznunk kell róla. Tudom, hogy ez nagyon szoros határidő a kollégák számára. De sajnálatos módon a, az alfet időzítése az, ami, ha nem tartjuk ezt a határidőt, akkor semmi értelme véleményt készíteni. Kérdés az, hogy vagy gyorsan járunk el angol szöveg alapján, vagy egyáltalán nem készítünk véleményt. Bevezetőként ennyit szeretem volna elmondani. Természetesen kérem a képviselő kollégákat, hogy fogadják el, hogy ilyen időnyomás alatt vagyunk, és ne azt az opciót válasszák, hogy ne készítsünk véleményt egy ilyen fontos témáról. Először is miről szól a vélemény? A szolidaritási záradék, ahogy a kollégák bizonyára tudják, a, ke- a szerződés 222-es cikk kérhez kapcsolódik. Jogi kötelezettséget jelent mindegyik tagállam számára, hogy segítsék egymást nagyobb nehézségek esetén. Terrortámadás, nemzeti vagy ember okozta katasztrófák. A szerződésnek ez a cikke egy új cikk. Most első alkalommal teszi lehetővé, hogy a tagállamok segítséget nyújtsanak egymásnak. Ez kötelező szolidaritás, segíteniük kell egymásnak. Jogi kötelezettség szerepel erre vonatkozóan a szerződésben. Ahhoz, hogy ez a szerződés cikk valós hatással legyen, a szakbizottság jogalkotási javaslattal él, azért, hogy segítsen nekünk az előrelépés a végrehajtás területén. A véleményemben a következő témákra szeretnék koncentrálni, de természetesen nagyra értékelek bármilyen megjegyzést, hozzászólást a kollégák részéről. Mostanáig is kaptam már ilyen megjegyzéseket az árnyék előadókkal. A mai megbeszélés követően fogok még egyeztetni. A következő témákat javaslom a véleménybe bevenni. Először is foglalkozunk a források és erőfeszítések poolingjával, tehát az összes tagállami erő, erőforrást adjuk össze, adjuk be a közösbe. A tagállamok a válság kezelésért maguk felelnek a saját területükön, de a katasztrófák sokszor határon átnyúlóak, több mint egy tagállamot érintenek. Biztosítanunk kell, hogy ilyen esetben megfelelő források állnak rendelkezésre, és megfelelő erőfeszítések történnek a helyzet megoldásához. Azt kell biztosítanunk, hogy a 222-es cikk alapján megvalósuljon mindez. Második megjegyzésem. Javaslom, hogy foglalkozunk a rendelkezésre álló EU eszközök koordinációjával. Az Európai Uniónak már most is egy sor jó eszköze van, jó fegyvertára van, amit alkalmazni lehet terrortámadás esetén, ember okozta vagy természeti katasztrófa esetén. Ügynökségekre gondolok, például a Europol, a Frontex, a Eurojust, de gondolok az EEAS e válság és operatív műveleti központjára. Ezek az eszközök, ezek a szervezetek, intézmények már most is léteznek. Fontos biztosítani azt, hogy a mandátumunk alapján ezek az intézmények is segítséget tudjanak nyújtani, amikor a szolidaritási záradék alkalmazására sor kerül. Ezzel a témával is foglalkoznunk kell. Ugyanakkor nem szabad a rendelkezésre álló eszközök átfedését, párhuzamos meglétét megengednünk. Javaslom továbbá, hogy foglalkozzunk azzal a kérdéssel is, hogy a szolidaritási záradék mikor élesedik, Például azonnal, vagy akkor, amikor egy tagállam úgy érzi, hogy nem tud megbírkozni a helyzettel, és ezt is pontosan definiálni kell. El kell gondolkozni arról, hogy mikor is kell beindítani ezt a mechanizmust mondjuk csak határon átnyúló helyzetekben. Természetesen én úgy gondolom, hogy nem ezt kell válaszuk, hanem az aggályos esetekben alkalmazni kell a mechanizmust. Természetesen, ha valóban komoly helyzetről van szó. Még egy témát szeretnék említeni. Ez az a kérdés, hogy a 222-es cikket mennyire proaktív módon kell alkalmazni, vagy pedig csak reaktív módon. A bizottság javaslata véleményem szerint nem csak a támadásra adandó válaszsal, vagy a katasztrófára történő reakcióval kell, hogy foglalkozzon, hanem a megelőzés során is meg kell erősíteni az együttműködést, hogy ne következhessenek be ilyen események. Itt kapcsolatot látok a szolidaritási záradék és például a belső biztonsági stratégia között. Az biztos, hogy a terrorizmus esetében ez érvényes. Utolsó megjegyzésem. Ezt a cikket, cikket sürgősségi helyzetekben kell -e alkalmazni, amikor bevándorlási áramok fordulnak elő. Ugye vannak olyan helyzetek, amikor, ezek, amit nem lehet katasztrófának nevezni, de jelentős nehézséget okoz bizonyos országok esetére. Csak egy példát mondjak, tavaly 50 ezer ember ö, szállt ki Lampedusa szigetén. Ez valóban egy sürgőségi helyzet volt. Próbálok röviden fogalmazni, és összefoglalva próbáltam felvetni a témáimat. Nem is mondanék többet, inkább szívesebben meghallgatnám a kollégák véleményét, majd következtetésekkel még esetleg újra szót fogok kérni. Köszönöm, Búzutilor, Wikström asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nemrég neveztek ki árnyék előadónak ehhez a témához, de nagyon örülök annak, hogy foglalkozhatok ezzel a témával, és együtt dolgozhatok az előadóval és a többi árnyék előadóval. Nagyon sok területen hiányos, a bizalom hiányos, a szolidaritás, és válsághoz vezet az ilyen helyzet több tagállamban, sőt, még európai szinten is. Hangsúlyoznunk kell ezt a kérdést. A szolidaritás valós jelentéstartalma kell, hogy rendelkezzen. A Lisszaboni szerződésben nagyon sok jó és hasznos dolog szerepel, ha korrekt módon történne a végrehajtás. A kölcsönös védelmi, kölcsönös segítségnyújtási és a szolidaritási záradékok a gyakorlatban még nem fog, működnek, és ez sajnálatos, úgyhogy szívesen dolgozom ezen a témán, hogy ez a helyzet megváltozhasson. Sok biztonsági kockázat van, ami ellen együtt kell, hogy harcoljunk, például a természeti katasztrófák, és valóban nem lehet előre látni, hogy melyik tagállamot érinti majd ilyen helyzet, akár ember, akár természet okozta katasztrófára gondolunk. Ezért az összes tagállamnak érteke, hogy együtt lépjen fel az ilyen fenyegetettségek ellenében, főleg amikor egy tagállam számára túlságos nyomást jelent egy hely, konkrét helyzet. A katasztrofák sokszor határon átnyúlóak, és ezért képesek kell, hogy legyünk a megelőzésre és a megoldásra is közösen. Biztos vagyok benne, hogy sok különböző terület, különböző aspektus létezik az egyes tagállamokban. De hogyha megtaláljuk azt a lehetőséget, hogy a tapasztalatokat rendszeresen és a jó gyakorlatokat is rendszeresen megosszuk egymással, akkor előre tudunk lépni. Ahogy mondtam, nem vagyok szakértője a témának, nemrég kaptam meg ezt a témát, de szívesen dolgozom ezen a témán. És készen állok a szoros együttműködésre. Az AFED szakbizottság számára kell véleményt készíteni, hogy a 222-es cikket, a szolidaritási záradékot hogyan lehet a, valójában a gyakorlatban megvalósítani. Ez kihívást jelent a mi szakbizottságunk számára. Szeretném elmondani Buzutil úrhoz csatlakozva, hogy például nekem elfogadható az angol szöveg, csak azért, hogy felgyorsíthassuk az eljárást. Köszönöm. Köszönöm, Cecilia. Lambert asszony. Thank you. Köszönöm szépen. Igen, azt hiszem, el kell fogadnunk az időbeosztást, az ütemtervet, hogyha, hogyha valamit el akarunk érni, és elfogadom, hogy angolul dolgozzunk. Azt hiszem, hogy az én szemszögömből ez a legkívánatosabb megoldás. Üdvözlöm azt, amit Buzutil úrtól hallottunk. Szerintem nagyon fontos kérdésekre világított rá. Egy-két dologgal kiegészíteném azt. Minden reakciónak, válasznak arányosnak kell lennie, ezt hangsúlyoznám. Szerintem itt egy kockázat húzódik, tehát ahogyan öntől is hallottuk, hogyan határozzuk meg azt, hogy egy-egy esemény milyen mértékű, és nagyon fontos az, hogy arányos legyen erre a reakció. Ez egy külön aggály, hogyha megnézzük például a terrorizmus kérdéseit, akkor hatékony választ akarunk, de nem feltétlenül olyat, amely még csak ront a helyzetem. Ezen kívül az elszámoltathatóságot egyértelművé kell tenni, egyértelműen meg kell határozni, gondolok itt a különböző ügynökségekre, szervezetekre, egyértelműen látni kell, hogy ki miben felelős. Ki felelős az egyes területek kezeléséért. Látnunk kell, hogy mi történt, nyomon kell tudnunk követni az eseményeket, Például, hogyha migrációs áramlatokról beszélünk, akkor néha azt láttuk, hogy nem volt egyértelmű az, hogy ki mit tett, és nem lehetett ebben az elszámoltathatóságot nyomon követni. Ezen kívül a szolidaritással foglalkozó cikk a demokratikus intézmények védelméről szól egy terrorizmus egy terrorista esemény kapcsán. Azt hiszem, hogy itt talán konkrétabban lehetne fogalmazni, konkrétabban meg lehetne nézni azt, hogy milyen védelemre gondolunk, mit próbálunk megvédeni. Például, hogyha a kibérbűnözésre gondolunk, Azt hiszem, hogy elég jó véleményt sikerült összehozni ilyen rövid idő, al- idő alatt, és valóban meghatározni, hogy igen, a szabadságjogok kapcsán például ö, vannak még felmerülő kérdések, vagy ott van a szolidaritási záradék, és így tovább. Amit a szolidaritás kapcsán láttunk a múltban, nem volt nagyon ösztönző, nem volt bátorító, tehát azt hiszem, hogy valóban itt össze kell kapnunk magunkat. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök. Úgy látom, hogy nincs több felszólalási igény, nem tudom, hogy Simon ki akarod-e egészíteni. Nos, igen, annyival, hogy akkor vagyok a legbüszkébb arra, hogy európai vagyok, amikor látom az európai zászlót olyan dobozokon, amelyek humanitárius missziókat töltenek be katasztrófa sújtotta területeken, és azt hiszem, hogy ez egy olyan érzelem, amit osztanak az állampolgárok. Nem csak a katasztrófa kapcsán szeretnénk szolidaritásról tanúbizonyságot tenni, hanem büszkék akarunk lenni, és büszkék vagyunk arra, hogy segítséget tudunk nyújtani ezekben az esetekben. A mi felelősségünk tehát az, hogy átvegyük ezt a kérdést, hiszen ez a megfelelő jogalkotási eszközt adja a kezünkbe, és ezáltal a szerződés ezen kitételét valóban végre tudjuk hajtani, meg tudjuk valósítani. Köszönöm szépen a kollégák megjegyzéseit az időbeosztást illetően, és azt hiszem, hogy angolul fogunk tovább lépni, tehát angolul folytatjuk majd a munkát, ahogyan ez ö, javasoltuk. Elég szűkös lesz a módosítók beadásának határideje. Október 11-én szavazunk itt a Libeszak bizottságban. Ez előtt remélem, remélem, hogy már a jövő héten el tudom küldeni a véleménytervezetet a kollégáknak, és a titkársággal már beszéltem a módosítók beadásának határidejét illetően, talán ez október 3-a lehet, és ez megfelelő időt biztosít a kollégák számára, hogy benyújtsák a módosítóikat. Ahogyan korábban is elmondtam, már természetesen az árnyék jelentéstevőkkel kapcsolatban leszek a továbbiakban is, és még a bemutatás előtt további eszmecserét folytatunk. Köszönöm. Tehát angolul lehet benyújtani a módosítókat október 3-áig, a Libel szakbizottságban pedig október 11-én szavazunk majd. Most pedig következő napi rendi pont következik. Thank you We have uh, more minutes. Még tíz percünk van hat óráig. Úgy látszik a szünetek délutánját éljük, még tíz percet kell várakoznunk, hogy megérkezzen Pribe úr, és uh, a